Good morning, everyone. Jó reggelt kívánok! Mindenkinek, hogyha nincsen kifogás senkinek a mai napi rend ellen, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük, külön értesítés nélkül. Április 24-én 3 órától kezdve a Költségvetési Szabadság és a mi szabizottságunk egy nyilvános meghallgatást tart az Európai Unió költségvetéséről, illetve a párizsi klíma megállapodásról. A cél az az, hogy felmérjük azt, hogy a jelenlegi és a jövőbeli EU költségvetés mennyire összeegyeztethető a Párizsi Klímaegyezménnyel, és hogy felmérjük azt, hogy a 20%-os költség, költségvetési kiadás a klímafellépésre mennyire teljesül. Mindannyiukat várjuk. Ezen kívül a plenáris döntés értelemben az EMA relokációs fájlát visszautalták az NP-nek, hogy megkezdjék az intézményközi megállapodásokat, és a 69F szabály értelmében én vezetem majd elnökként a tárgyalási csapatot, amelyben benne lesz a jelentéstevő, a VIA úr, illetve az enyék jelentéstevők is. Az első triológusra április 25-én fog sor kerülni. Május 17-i délutáni ülésünket tartalékba tartottuk, ezt most feloldottuk. Lesznek változások az NV titkárságán. Natalia Papaszterádiót üdvözlöm, aki most kezdett nálunk. Április 1 -e óta van itt, és a Peti titkárságából érkezett. A mai ülésünkön 21 nyelven van tolmácsolás, és eh, elektronikusan és elérhetőek a dokumentumaink, és az interneten követhető az ülés. A koordinátorok döntéseit elektronikusan közbeadtuk, hogyha nincsen kifogás, akkor ezt elfogadnak tekinthetjük. Beszélnem kell arról is, hogy a trialógusok milyen eredménnyel jártak. Először is az állagyógyászati termékek. A harmadik informális trialógus március 22-én volt. Ezen a trialóguson a parlament és a tanács részletesen megvitatta a politikailag fennálló kérdéseket még a farmakovigilanciával, illetve a technika dokumentáció védelmével kapcsolatban. Az online kereskedéssel kapcsolatban megállapodás született, hogy legyen delegáció 108-as cikkben, itt megfogalmazást találtak. A vita konstruktív atmoszférában zajlott, mind a jelentést, mind pedig az elnökség azon volt, hogy sikerüljön lezárni az első olvasati megállapodást még a bolgár elnökség alatt. Az első trialógus eh, április 19-én lesz. A nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátásának és üzemanyag felhasználásának nyomon követése. A második és az utolsó trialógus ezzel kapcsolatban egy átmeneti megalapodáshoz vezetett. A február 26-ai első triológus után két technikai jellegű ülés volt még, ahol nagyon sok technikai megalapodás született, és ezt csak politikai szinten meg kellett erősíteni. A két társjogalkotó rugalmasnak mutatkozott, hogy megváltoztassák álláspontjukat, és hogy sikerült megalakodásra jutni a már még fennálló kérdésekben, többek között az adminisztratív büntetésekben, a monitorozási paraméterekben, az adatok átláthatóságában, illetve a delegált és végrehajtási aktusok tekintetében. Ezt az átmeneti megalapodást a korepernek átadják jóváhagyásra, erre valószínűleg április második felében kerül majd sor, és április 25-26-án szavazhatunk erről a szakbizottságunkban. Most pedig rátérhetünk a napirendi pontjainkra. Először is eh, egy nagyon fontos kérdéssel kezdjük, ez nagyon fontos számos európai állampolgár számára, a termékek kettős minősége az egységes piacon. A vélemény előadója Borzán asszony, és eh, ma a véleménytervezetről beszélünk. További késlekedelem nélkül átadom a szót Borzen asszonynak, hogy mutassa be a jelentés tervezetét. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A IMCO és az AGRI jelentései már megjelentek, ezt bizonyára tudják, az Envine kizárólagos kompetenciája van az élelmiszerek esetében. Ennek a jelentésnek az első verziója arra, azon az ülésen alapszik, amit az elnyékjelentéstevők tartottak. Minden elnyékjelentéstevő kifejezte azon akaratát, hogy konstruktívan hajlandóak együttműködni. A jelentés rámutat azokra a tanulmányokra, amelyeket bizonyos tagállamokban végeztek el. El kell mondjam, hogy én is elvégeztettem Horvátországban ilyenfajta fajta tanulmányt, együttműködve a horvát élelmiszerügyi ügynökséggel, és az eredmények valóban sokkolóak voltak. A Horvátországban a gyerek táplálékok összevetve németországi termékekkel azt láthattuk, hogy például a virsliben nincs igazából hús, és ennek óriási kihatása van az emberi egészségre. Az úgynevezett új tagállamokban olyan eredményeket láthatunk, amelyek nagyon rosszak, olyan élelmiszerek esetében, amelyek bizonyos sérülékeny csoportok táplálékokat érintene, például a csecsemő táplálékot, vagy újszerű táplálékot. A fogyasztók ezt nem is ismerik, ők nem látják ezt, amikor elolvassák a címkét, úgy vélik, hogy az élelmiszer összetétele ugyanolyan. Üdvözlöm a kísérleti projektet, amelyet az Európai Bizottság indított el, Ebben benne lesznek a különböző fajta tesztelések, mind élelmiszerek, mind pedig nem élelmiszerek esetében a közös módszertan szerint fog ez megtörténni, ez év végére várjuk az első eredményeket. Annak is örülök, hogy a bizottság vitákat indított meg magas szintű fórumon, a, azon a fórumon, amely a jobban működő élelmiszerláncokkal foglalkozik, és sajnálatos az, véleményem szerint, hogy eh, azok az iránymutatások, amelyek az Európai Bizottság adott ki, ezek nem eléggé messze menőek, és eh, nem megfelelő mértékben ösztönzik a nemzeti szintű illetékes hatóságokat. Nem szabad, hogy csak is az előállítók eh, akaratára hagyatkozzunk, hogy megváltoztassák hozzáállásukat. Nem szabad, hogy függjünk attól, hogy így megváltoztassák az élelmiszerek összetételét. Tudni kell, hogy milyen fajta változások vannak. Ezt megtettük például a Hippo céggel Horvatországban, de nem szabad, hogy csak a, az előállítók jó akaratától függjünk. Azt sem szabad megengedni, hogy mindig arra utaljanak, hogy mást akarnak a fogyasztók, és ezért változtatják meg az összetételt. Nem szabad, hogy ez legyen az alapja a kettős minőségnek. Azt javaslom, hogy legyen egy olyan rendszer, amely garantálja a fogyasztók számára, hogy láthassák azt, hogyha kettős minőségről van szó, vagy megváltoztatták az összetételt. Tegnap azt hallhattuk a biztostól, hogy a kettős minőségű élelmiszereket betiltják. Én jobban szeretném, hogyha ez a tilalom egy függelékben jelenne meg a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvben, hiszen szerintem ezt jobban megértenék az előállítók. Tőlünk függ az, hogy garantáljuk azt, hogy az élelmiszerek mindenhol egyforma minőséggel rendelkeznek. Az EPP javaslatát is megvizsgáltam, és szerintem ezt felvehetjük. Az egyik módosítóban a módosítónak, módosító benyújtásának határideje április 23-a. Köszönöm szépen! Most pedig az elnyék jelentéstevők következnek. Piacsa úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Borzán képviselőasszonynak, úgy, mint jelentéstevő. elmondhatom, hogy fontos az, hogy európai szinten is megvizsgáljuk ezt a problémát. A vélemény fő vezér eleme itt főként az élelmiszerekre koncentrál, de hát különböző eszközökről, különböző termékekről is sor lehet, például háztartási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 hogy ugyanazok az összetevők legyenek benne, és a fogyasztókat sokkal jobban kell tájékoztatni minden egyes változtatásról, ami érdemben megváltoztatja az összetételüket. A termékeknek a minősége az egész Európai Unióban egységes, egyforma kell, hogy legyen. A termelők azt mondják, hogy minden eltérés, minden különbség annak tudható be, hogy a fogyasztók, a helyi fogyasztók mást preferálnak, és ezt figyelembe veszik a gyártók. Úgy gondolom, hogy ez abszurd. Az ötös pont azt mondja, hogy a fogyasztók preferenciáival nem szabad visszaélni, és nem szabad ezzel igazolni a kettős minőséget. A gyártók nem mondják meg egyébként, hogy honnan tudják, hogy a csehek, lengyelek, németek milyen ízeket preferálnak. Nem mondják meg, hogy milyen adatok alapján gondolják, hogy egyes fogyasztók kevesebb halat akarnak a rudacskákban, és több pálmaolajat más termékekben. Tehát, hogy honnan veszik, mi alapján gondolják, hogy a lengyelek és a németek preferenciái ízlése különbözik a nyugati termelők időnként úgy gondolják, hogy az alacsony minőségű terméket rázúdíthatják a közép-kelet-európai eh, piacra. Fel kell lépnünk az ilyen eh, leegyszerűsítésekkel szemben az Európai Bizottság bizottság úgynevezett referencia termék fogalmat vezetne be, mert elvileg a fogyasztók tudják, hogy melyek a jó és melyek a rossz márkák. Ennek alapján azt gondolhatnánk, hogy egyes gyártók jók, mások rossz terméket gyártanak. Úgy gondolom, hogy inkább az összetevőkkel kellene foglalkoznunk. Nagyon örülök neki, hogy egy olyan módszertanról beszélünk, amit bevezethetnénk, és kihasználhatnánk az összes rendelkezésre álló eszközt helyi szinten is az Európai Bizottságnak. Ebben nagyon nagy szerepe lehet, és kiegyensúlyozott szerepet kell a a frakcióm támogatja, hogy helyezünk nyomást az összes gyártóra, Ugyanakkor óvatosnak, elővigyázatosnak is kell lennünk. Nem lehet túl részletes a szabályozás, hiszen azzal nem érnénk el a célunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Skrulek úr a következő. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Hadd gratuláljak Bolzán asszonynak a tervezetéért, és a kezdeményezéséért is, hogy meg lehessen védeni az Európai Unió fogyasztóit, főként azokat, akik, akiket a leginkább érint a, az élelmiszerek kettős minősége. Ezek az fogyasztók főként Kelet-Európában élnek. Nem megengedhető az, hogy egy olyan termék, amelyet minden tagállamban árusítanak, az más legyen a tagállamok egy részében. Azáltal, hogy alkalmazzuk az Európai Unió élelmiszerekre, élelmiszertermékekre vonatkozó előírásait, az Európai Unió, Európai Bizottság kijelenti azt, hogy arra törekednek, hogy az innovációt erősítsék a piacon, és lehetőséget kínálnak az előállítónak és a fogyasztóknak is. Ugyanakkor egy adott cég sikere, illetve egy adott termék vonzó ereje a piacon nem lehet fontosabb, mint az élelmiszerbiztonság. A termékek a fogyasztása mindig attól függ, hogy mit választanak a fogyasztók, de nem szabad, hogy a termék összetétele tagállamonként változzon, akkor, hogyha a termék ugyanaz, és a csomagolás is ugyanaz. És itt egyetértek ebben Bolzán asszonynal. Ha a fogyasztók preferenciájára hivatkoznak, ez egy eléggé átlátszó öm, kifogás, és nem szabad, hogy ez legyen az oka annak, hogy rossz minőségű termékeket dobnak piacra. Már régóta tudatában vagyunk annak, hogy kettős minőségű termékeket dobnak piacra, nem csak az élelmiszerek, hanem például a kozmetikumok esetében is. Fel kell hívni a figyelmet erre, és intézkedéseket kell bevezetni, amelyek garantálni lehet a termékek egyforma minőségét az egész Európai Unióban. A kelet-európai fogyasztóknak is tudniuk kell, hogyha a nyugat-európai fogyasztóknak is tudniuk kell, hogyha a kelet-európába utaznak, akkor rosszabb minőségű termékeket találnak majd ott, mint saját hazájukban és tudniuk kell, hogy mi küzdünk ugyanazon minőséget az egész Európai Unióban. Ezzel a véleménnyel erős üzenetet küldünk az európai intézményeknek és a tagállamoknak, főként azoknak, akik részt vesznek ezen helytelen gyakorlatokban, és ez a vélemény jó alapot lehet jelentett azok számára, akik más véleményeket fognak majd megfogalmazni az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban. Konyecsna asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kitűnő munkájáért. Meg kell mondjam azt, hogy ez a véleménytervezet mindent tartalmaz, amit én is szerettem volna látni a szövegben. Örülök annak, hogy ezt a nagyon fontos kérdést végre prioritásként kezeljük az európai politikában, mert ez ellentétes az Európai Unió egységes piacának politikájával. Persze reagálni kell mindenre, amit tegnap előterjesztett a bizottság. Ennyi jelentéstevő vagyok, és korábban alelnöke voltam az MS vizsgálóbizottságnak, és örülök annak, hogy a bizottság végre reagált a kérésünkre, de ez az új jogalkotási javaslat által nem lett elavult a mi jelentésünk. Korrekt megoldásokat kell találnunk. Az a csomag, amit tennap előterjesztettek, bizonyos fajta megoldásokat kínált erre a problémára, de ezek a megoldások nem tökéletesek és nem egységesek. A probléma a hatos cikk beillene a nem megfelelő kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvben, de itt nem beszélnek egy fekete listáról. Szó, sőt, mi több, a preambulum bekezdésben a bizottság lehetővé teszi a élelmiszerek összetetének megváltoztatását a helyi íz szerint ez a fajta engedmény teljes mértékben megengedhetetlen, ezt a fogyasztók, ezt a termelőket szolgálja, és ezt meg kell kérdőjelezni. Nem tetszik az sem, hogy továbbra is piacra lehet dobni olyan termékeket, amelyek különböző súlyúak, ugyanolyan csomagolásúak. Sok előállító azt mondja, hogy csak azért teszik ezt, hogy lehetővé tegyék a szegényebb fogyasztók számára is, hogy megvásárolják ezeket a terméket, ez is egy hazugság. Szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság levonná a tanúságot a Dieselgate-ből, és végre egy megfelelő eszközet ezzel állna előbb, ez pedig a csoportos per. Szeretnénk, hogyha megoldást lehetne találni. Nagyon fontos az, hogy az ipar is támogassa ezeket a módosítókat. Szeretnék arra figyelmeztetni, hogy a közép európai országok készek arra, hogy a saját nemzeti jogszabályokat megfogalmazzák Magyarországon. Már kijelentették azt, hogy egy speciális javaslattal fognak élni, amely majd pontosan a termékek kettős minőségére fog vonatkozni. Úgy gondolom, hogy hasonló lesz a helyzet más országokban, ahol ez a probléma felmerül. Szerintem józannak kell lennünk, nagyon sok munka áll még előttünk. Én szívesen végzem ezt a munkát, de nem szeretnénk Európa kukája lenni. Köszönöm szépen. Van-e más árnyék előadó? Akkor a képviselőknek adom más, meg most a szót. Bocs úr az első. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végzett, és csak egy technikai megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy nagyon jó elképzelés, hogy egységes módszertan dolgoznak ki a e, termékek tesztelésére. Ugyanakkor az eredmények értelmezésében is egységes fellépésre van szükség, úgyhogy módosított fogok benyújtani ebből a célból. Köszönöm. Köszönöm. Más kíván-e odaszólni? Bonafé asszony? Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen Borzán asszonynak a jelentés tervezette. Teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos, hogy egyforma legyen a minőség, egy, egyformán biztonságosak legyenek a termékek az Európai Unióban. A tisztességtelen kereskedelmi fellépés egy magatartás elleni fellépés mindig nagyon fontos prioritása volt a parlamentnek. A célkitűzés nagyon dicséretes, ugyanakkor nem szabad, hogy ez félrevezessen bennünket lehetnek eltérések azonos márkanév alatt ugyanolyan termék esetében. Ez lehet indokolt helyi szempontok, körülmények miatt, illetve más alapanyagok felhasználása miatt földrajzi területenként. Ezért a fellépésünk arra kell, hogy irányuljon, hogy ne lehessen alacsony minőségű egy termék, illetve ne sérthesse meg az élelmiszerbiztonsági európai szabályokat. Az Európai Bizottság jó munkát végzett. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos előrelépés volt a múlt évben közzétett iránymutatás, és a JR C-ben a módszertan kidolgozására tett eh, javaslat az egész Európai Unióban ugyanolyan módszerrel kellene tehát összehasonlítani a termékeket és eh, tesztelni őket. Egy koherens, harmonizált stratégiát is eh, kidolgoz az Európai Bizottság. Nagyon fontos, hogy szavatoljuk, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztassák a termékekről, és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben fellépjünk. Köszönöm szépen! Mr. Balco? Balco úr? Elnök asszony, köszönöm a szót Jelenleg arról beszélünk, egyeztetünk, arról a jelentésről, amelyik azt kvánja biztosítani, hogy az egységes piac követelményeinek megfelelően azonos minőségű termékek legyenek az egész Európai Unióban. Ennek azonban van egy mélyebb politikai fontos üzenete is. Nem véletlenül az jelentéstevő és árnyék jelentéstevő és a hozzászólók többsége a kelet-közép-európai országokból kerül ki. És nekünk annak idején azt mondták, amikor tíz ország csatlakozott, hogy végre együtt építjük közösen, azonos jogokkal az Európa házat, és a szalomba kerülünk. Ha azon gondolkodnak, hogy vajon ezekben a régiókban miért erős, fogalmazunk így, az euroszkepticizmus? Hát ez az egyik oka mert amikor az állampolgárok ezt látják, akkor azt a következtetést vonják le, hogy minket az Európa háznak nem a szalonyába hívtak be, hanem a cselédszobába. Ezért lenne fontos ezt az üzenetet, ami nagyon lényeges, ebből a szempontból is értelmezni. Köszönöm. Thank you very much. Uh, someone else? Köszönöm szépen. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Hogyha nem, akkor Bernászi asszony a bizottságtól. Angelo Vieco vagyok, részlegvezető helyettes az igazságügyi főigazgatóságon. Először is szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak. Mindenek előtt Borzán asszonynak a kettős minőségű termékek terén végzett munkájáért. És úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság is egyhangú támogatást kapott az elvégzett munkájáért. Az Európai Bizottság a kezetektől fogva fellépett a probléma kezelésére, Juncker elnök és Jurova biztos több alkalommal egyértelművé tette, többek között a szeptemberi unió állapotáról szóló beszédében, hogy eh, elfogadhatatlan, hogy a fogyasztók az EU egyik részében alacsonyabb minőségű terméket kapjanak ugyanolyan csomagolásban. Az Európai Bizottság a ciklus egyik politikai prioritásaként kezeli ezt a témát. A bizottság kötelezettségvállalása most már konkrét akcióterv formáját ölti. Nagyon röviden szeretném eh, felsorolni, hogy eh, milyen téren lépünk fel. Először is az ágazattal párbeszédet folytatunk. A kezetektől fogva úgy érezte a bizottság, hogy minden érintettet be kell vonni, különösen az ipart magát, hogy e, egyértelmű vállalást kapjunk az ilyen gyakorlatok e, elkerülésére egy magas szintű e, fórum jött létre az ellátási lánc jó minőségének biztosítására. Aztán saját közös kutató központunk révén, illetve kutatási központunk révén ebben a hónapban készül el a közös módszertanra tett tesztelési arra, tehát javaslat, és ezt követik majd a valós tesztek, amelyek a tagállamokban kerülnek lebonyolításra. Iránymutatásokat teszünk közé a jó alkalmazásra vonatkozóan, illetve a meglévő szabályok jó alkalmazásáról iránymutatásokat tettünk közé szeptember óta a tagállamoknak a termékek kettős minőségének tesztelésére. Az újdonság a mai vitában az az, hogy nagy örömmel jelenthetjük be, ahogy több képviselő is jelezte, a tegnapi nap során újabb fontos lépés történt a termékek diszkriminációjának elkerülésére a belső piacon. Egy átfogó jogszabálycsomagot javasol az Európai Bizottság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlati szabályozás módosításával tisztességtelen fellépésnek fog minősülni, hogyha különböző tagállamokban eh, jelentősen eh, eltérő összetételű termékeket ugyanolyan csomagolásban, ugyanolyan márkanévvel értékesítenek. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat nagyon ambiciózus a kezetektől fogva. Először is, mert az élelmiszer ről kiterjeszti az összes termék piacára a fellépést az EU-ban, tehát nem csak a kettős minőségű élelmiszerekről, hanem általában a termékekről beszélünk, hiszen más kategóriájú termékeket is érinthet ez a gyakorlat az érdemi szabály mellett, mi szerint tisztességtelen lesz ez a gyakorlat, olyan rendelkezések is születnek, amelyek javítják a fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazását, végrehajtását oly módon, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben védelmet kapjanak. A termékdiszkrimináció is ide tartozik persze. A bizottság azt javasolja, hogy a fogyasztóknak egyedi jogorvoslati lehetősége legyen ilyen esetekben. Mi azt javasoljuk, hogy effektív pénzbírságokat lehessen kiszabni kettős minőségű termékek megjelenése esetében, és ezek értéke az adott cégek árbevételének 4%-át is elérheti az adott tagállamban számítva. A fogyasztók és fogyasztói szervezetek jobb eszközöket kapnak a jogorvoslathoz dióhéjban azt mondhatom, hogy ugyanazt a célt szeretnék megvalósítani, mint önök, a fogyasztókat eh, biztosítani kell arról, hogy azonos név alatt azonos terméket kapnak. Ezt a gyakorlatot mindenképpen üldöznünk kell. A jogalkotási javaslatunk, még egyszer mondom, ambiciózus, és eh, ez a mai alkalom az első, amikor elmondhatjuk az Európai Parlamentnek, hogy számítunk az önök együttműködésére a triológus az egyeztetések során a tanácssal szemben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Mielőtt visszaadnám a szót Borzán asszonynak, Turkánó eh, úr kapja meg a szót, az EPP árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy késtem, elhúzódott az előző programom. Nagyon örülök, hogy ma erről a nagyon fontos véleményről, jelentésről folytatunk vitát a közép-kelet-európai országok számára nagyon fontos ez a e, probléma köztársaságban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában is megállapíthattuk, hogy más minősége van a termékeknek. Én e, elkötelezett vagyok az iránt, hogy fellépjünk a kollégák már részletesen hozzászóltak a témához. Én is hadd mondjam el, hogy mit javaslok a probléma megoldása érdekében. Nagyon örülök, hogy a jelentés tervezetbe bekerültek a fogyasztók érvei, a fogyaszt illetve bekerült az, hogy nem lehet arra hivatkozni a kettős minőség esetében, hogy a fogyasztók ízlése különbözik. Ez egy tisztességtelen kereskedelmi fellépés igazolása. Ezek a gyártók állítólag a tagállamok lakosságának ízlése alapján változtatják meg egy termék összetételét, receptjét. Ez nem elfogadható. Nem lehet emiatt gyengébb összetevőket használni. Elnézést, hogy ennyire gyorsan beszélek, mondja a hozzászóló. Van még egy nagyon fontos aspektusa ennek a kérdésnek. A közelmúltban rá kellett jönnöm egy román fogyasztóvédelmi szervezettel való beszélgetés során, hogy újfajta tesztelésre, auditálásra, ellenőrzésre új módszerekre van szükség a tesztelésnél. Az állam um, ellenőreinek kell elvégezni ezeket a uh, teszteket. Fontos lenne, hasznos lenne, hogyha felállna egy hatóság, amely a gyártási láncban, termelési láncban uh, fel tudja tárni az ilyen szabálytalanságokat. Még sok egyéb technikai javaslatunk is lesz. A módosítók benyújtására ugye most megnyílik az időszak, és ezt ki fogjuk használni. Bízom benne, hogy ezzel a véleményel, ezzel a jelentéssel sikerül riasztani a közvéleményt sikerül felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy megállt kell parancsolni ennek a folyamatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kívánom máshoz szólni, akkor visszaadom Borzán asszonynak a szót. Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama i kako izvjestiteljima u sjeni, tako... Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak, árnyék jelentéstevőnek és más képviselőknek is, akik hozzájárultak ehhez a vitához. Egyetértek a legtöbb dologgal, ami elhangzott, különösen azzal, ami elhangzott. Scarlett úr arról is szólt, hogy az állampolgárokat, a figyelmét Nyugat-Európában is fel kell hívni, akiket, és akik úgy érzik, hogy őket ez a probléma érint, azoknak fontos, hogy elmagyarázzuk az állampolgároknak, hogy miről is van itt valójában szó. Örülök, hogy a bizottság szánt arra a pénzt, hogy megfelelő módszertan dolgozzanak ki Európa és szinten, és remélem, hogy az eredmények is figyelemre méltóak lesznek. Azt is gondolom, hogy ez a kelet és nyugat-európai közötti megosztottság a termékminőségek tekintetében nem lesz túlzottan nagy remélem például a bécsi Vésli, amivel a, példáloztam a hozzászólásom elét, a, hor, a horvát piacon egyáltalán nem tartalmaz húst, miközben Nyugat-Európában 60%-ban húsból készül, ezt a terméket egyébként Olaszországban is forgalmazzák. Tehát ebben az esetben az olasz fogyasztók is ugyanúgy negatívan érintettek a termék minőségével kapcsolatban, mint mások. Tehát én azt kérném, hogy az eredményeket vizsgáljuk felül, és szerezzük meg a parlamenti képviselőknek a támogatását keleten, nyugaton egyaránt, valamennyi képviselőjét, hogy ebben az azonos minőségű termékért folytatott erőfeszítéseinkben egységesek tudjunk lenni, és egy megfelelő dokumentum születhessen. Ahogy Vassasz úr mondta, és egyetértek, E, teljesen elfogadhatatlan a, ez a helyzet. Egyébként Juncker e, úr is elismerte ezt a problémát, mert egyébként nem e, szólt volna erről az unióról szóló beszédében, és nem említette volna, hogy az uniónak mind a két tüdejével, jobb és baloldali tüdőszárnyával is kell lélegzetet vennie. És egy Bonafide asszony elmondta, az is igaz, hogy vannak fogyasztói ízléskülönbségek, és ezt megértem, és előfordulhat, hogy a fogyasztók szeretnék, hogyha az ő ízlésüknek megfelelően módosítanák a termét, de ez csak akkor elfogadható, hogyha például mondjuk a európai, kelet-európai csokoládé, kelet-európai piacra szánt csokoládéban az összetevők azonosak, csak mondjuk esetleg a mm, kicsit több valamelyik termékből, a, vagy például joghurtoknál lehet ilyen. Már elmondtam a bevezetőmben is, hogy számítunk a módosító indítványaikról és a helyi vizsgálatokra is. Tehát ennek a jelentésnek az alapjait kell letennie egy új szabályozásnak, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a problémát véglegesen megoldjuk, és remélem, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy az Európai Uniónak részleteiben is megfelelően kell működnie. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ezzel a témával akkor foglalkoztunk. Ez nagyon fontos az állampolgárok számára. Valamennyi állampolgárban felvetődik ez a kérdés, és önök nélkül, kedves kollégák, a bizottság nem látta volna meg ezt a problémát, tehát köszönöm mindazoknak, akik a figyelem középpontjába állították ezt a témát. Ahogy már elhangzott, a határidő az április 23-a a módosítók benyújtására, várható szavazás Envi-ben június 20-21-én, és ezzel le is zárjuk ezt a témát, és jön a következő, ami a véleménycsere a bizottsággal, a további lehetséges korlátozások bevezetésébe a nikotin termékek esetében. Kezdjük a bizottsággal, majd pedig mindenkit megkérek, aki ezzel kapcsolatban szólni szeretne, hogy szóljanak hozzá. Klaus Bernd úr van a bizottság részéről jelen, a DG Health részéről Berend úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Ez az ügy, ahogy már volt erről szó, elég jelentős múlttal rendelkezik. 2012-ben indult, amikor új tudományos felfedezések említették, hogy egyes rovarírtóknak neonikot neonikotinoid tartalmaik vannak, és ez káros a méhekre. Ezért a bizottság 2013-ban hozott egy szabályozást, ami tiltja a neonikotinoidokat tartalmazó anyagok használatát, és betiltották ezen anyagoknak a használatát minden olyan term, növény esetében, ami vonzza a méheket, például a napraforgó, a kukorica és egyebek. De ugyanakkor például a ö, olyan helyeken is, amik még ö, ö, virágzás előtt kerülnek betakarításra. A gyártók további adatokat adtak elő, hogy biztosítsák azt, hogy a még lehetséges használatok azok biztonságosak. Majd egy általánosabb vizsgálat készült, a hatályba lépést megelőzően, ez 2000, így aztán eljutottunk 2015-ig. A gyártók erősítették azokat az adatokat az európai élelmiszerbiztonsági hatósággal együtt megvizsgáltak, és 2016. októberében, illetve áprilisában adták ki a véleményüket. A bizottság arra jutott, hogy mindhárom anyag esetében nem lehet ezeket az anyagokat biztonságosnak tekinteni. A biztonság ez, bizottság ezután egy új rendeletet fogalmazott meg, hogy az összes kültéri használatát tiltsák ezeknek az anyagoknak, és 2017 március óta lenne ez tilos. Aztán múlt év júniusában vita folyt itt a szakbizottságon belül, amikor több ellenvéleményt is benyújtottak, amit a végül aztán a parlament nem hagyott jóvá. 2017. augusztusában a VTO-nak is benyújtottuk a szabályozást, ami egy technikai akadály lehet a kereskedelembe, ez egy ok ez egy kötelezettség, és a harmadik országoknak is mondjuk nyílt így véleményezni a véleményünket. Volt egy 60, 60 napos felszólalási időszak, és így eljutottunk október végéig. Az volt a terv, hogy a szakbizottságban decemberben szavazunk, 2017-ben, de a legtöbb tagállam, vagy nagyon sok tagállam azt kérte a bizottságtól, hogy várjuk meg az általánosabb EFSA értékelés eredményeit, mielőtt tovább lépnénk és szavazásra kerülne a sor. Ez a véleményt ö, időben elkészítették, az EFSA mandátumot kapott erre, ez 2017 május-szeptembere között zajlott le, és a bizottság, hogy az EFSA segítsen az adatok értékelésében is, illetve a szakirodalom alapján. A végeredmény az nagyon sok adatot hozott, és az EFSA-nak idő kellett ahhoz, hogy az értékelést elvégezze, úgy, ahogy ezt a bizottság kérte. Végül a jelentés február 28-án jelent meg az idei évben, és az EFSA nagyban megerősítette a jelentés tartalmát, hogy a kültéri használata ezeknek az anyagoknak kockázatot jelent a méhekre, de legalábbis nem sikerült bizonyítani azt, hogy egy ilyen veszély kizárható lenne. A bizottság ezért fenntartja a tervezett szabályozást, hogy az anyagokat kültéren tilos lenne használni, és kértük a tagállamokat, hogy szavazzanak a ö, szabályozásról, ami április 27-ére van előirányozva. Hát tulajdonképpen ennyit tudok elmondani bevezetőként. Köszönöm. Köszönöm, Bertór. És akkor most megadom a szót. Vannak, akik már feliratkoztak. Florán úr. Köszönöm szépen. Hagyományos gazdálkodó vagyok, nagyon sokfajta növényvédőszert alkalmazok, meggyőződéssel, de a neonikotéra kapcsán nem foglalkozok ezzel, sokan nem tudják, hogyan működik ez, ez, ez a szer. Ez nem permetezzük ki a terményekre, hanem ezek bekerülnek a talajba, és 50 ezer nap a felezési idejük. Tehát nagyon fontos az, hogy mennyire marad a földben ez az anyag. Azt kérném a bizottságtól, hogy sokkal inkább a talajra kell koncentrálnunk, és nem csak a vízre. Szimbolikusan, hogyha valamit beteszünk a talajba, és nem találunk semmit, ez valahol mégis megmaradt a talajban, a mikroorganizmusok ezt néha feldolgozzák, de a talaj a kulcsa a jövőbeli növényvédőszer politikáknak. Azt kérném a bizottságtól, hogy erre tényleg ügyeljen, mert így lehetünk majd a helyes úton. Ami engem még érdekelne, az az a kérdés, hogy milyen érvei vannak a tagállamoknak, kíváncsi vagyok az én hazámnak milyen érvei vannak, és milyen fajta változást szeretnének önök, és hogyan látják önök a különböző gazdálkodók érveit, akik nálam is jártak egyébként. Úgy gondolom, hogy vannak alternatívák a cukorép esetében is. A mikroorganizmusok amelyeket nagy ütemben elveszítünk, ezek teszik ugyanis termékeny a talajainkat. Szerintem erre kell ügyel, ügyelnünk. Úgy gondolom, hogy a neonikotinoidok jelenleg a leg veszélyesebb, szisztematikus növényvédő szerek. Thank you very much, Mr. Florence. Köszönöm szépen, uh, Florence úr. Nem, Portsor. Köszönöm szépen, elnök úr hamarosan szavazás lesz az különböző a neonikotinoidok szabadtéri alkalmazásáról. Ez egy jó ö, hír azoknak, akik méhészettel foglalkoznak, de még mindig van probléma, mert a neonikotinoloknak a betiltása 2013-ban már felvetődött, de különböző derogációkat fogalmaztak meg nagyon sok tagállamban. Egyes tagállamokban a 2013-as korlátozások sosem léptek valójában hatályba, tekintettel arra, hogy fokkal a derogációkat folyamatosan alkalmazták, illetve visszaéltek ezekkel. Kérdés, hogy az Európai Bizottság mire, meddig vár és mire vár, hogy ezen áll a tagállamok ellen szabályszegési eljárást intéz, indítson, és mit akar tenni a bizottság azért, hogy teljes tilalom legyen ezen anyagok tekintetében a jövőben. Elnök, köszönöm szépen, Strassz úr. Köszönöm szépen. Először szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a nagyon pontos magyarázatért, hogy mi is történt az elmúlt négy évben. Szeretném megköszönni azt a bejelentést is, hogy lesz majd április 27-én az állandó testületben egy szavazás. Lenne néhány kérdése. Florenc úr is már elmondta, hogy a cukorrépa szektor nagymértékben lobbizik. Kíváncsi vagyok, hogy a bizottság eh, kivételt fog majd etenni a cukorrépa esetében, a neonikotinonok esetében. Egyetérte a bizottság azzal, hogy a cukorrépa, a neonikotinoidok alkalmazása cukorrépa esetében nem jelent veszélyt a házi méhekre, bár az EFSA más véleményem van. Itt szeretnék egy kis magyarázatot látni. Poche úr jól megfogalmazta az imént. Nagyon sok kivételt engedélyeznek a tagállamok kérésére. Olvastam valahol, hogy több mint ezer ilyen eh, kivétel volt az elmúlt években és igazából elmondhatnák azt, hogy a tömeges kivételek miatt egy állandó helyzet alakul ki, és így megkerülik a tilalmat. A kérdésem az az, hogy a bizottság a továbbiakban is engedélyezi ezeket a kivételeket, tudván azt, hogy így megkerülik a tilalmat. A harmadik kérdésem itt van az üvegházak gondja, itt engedélyezték a neonikotinoidokat, de olvastam olyan cikkeket, amelynek során azt mondják, hogy az üvegházakban a neonikotinoidok alkalmazása azt eredményezi, hogy a környező területeken a vizek is szennyeződhetnek. Tudjuk, hogy az EFSA ezt nem vizsgálta meg, van -e itt veszély a méhekre nézve? Kíváncsi vagyok erre is. És végezetül a bizottság bejelentette, hogy április 25-én lesz majd egy szavazás az állandó testületben. Kíváncsiak vagyunk a tagállamok véleményére. Florenc úr Németország véleményére is kíváncsi, tehát szerintem Zulán ezt megtudhatja, hiszen pártja a többségi ez tartozik a kormányban, tehát lehet, hogy meg kell kérdezni a pártársait, de a kérdésem a bizottság között az, hogy lesz-e majd minőségi többség a korepárban, mit fog majd tenni a bizottság akkor, hogyha lesz ez, lesz elég bátorsága ahhoz, hogy ha nincs minőségi többség, akkor is egy egyetemű döntést hozzon meg. Ennyi a kérdésem. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Huitman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a tájékoztatóért. Néhány kérdésem lenne. Először is 2007-ben már felvetődött, a, hogy nem szabad, hogy a nem cél növényzeteket reveszét jelentsenek. A kérdésem, hogy miért például csak a méheket vizsgáljuk, és miért nem veszünk figyelembe egyéb élőszervezeteket is, már erről volt szó. Mik a következmények abban, hogyha e, például ez hosszú ideig megmarad a földben, de milyen egyéb következményekkel járhat ez? Engem ez is érdekelne. Továbbá szeretnék e, egy nagyon erős, határozott tudományos véleményt megismerni, vagy kutatási eredményt, szerintem, amíg ilyen nincs, addigról nem igazán lenne helyén való arról vitatkozni, hogy ez veszélyes vagy sem de ugyanakkor nagyon tetszik az engedélyezési eljárás a növényvédőszerek esetében. De az is egy fontos, hogy ha nincsen már ilyen anyag, amit használhatunk, és akkor például Hollandiában most éppen az élelmiszerbiztonsági szervezet vizsgálta különböző termékeket, hogy nagyon sok esetében a neonikotinoidokat megtilthatják. De vannak olyan anyagok, amik még eh, veszélyesebbek, eh, hogyha ezt betiltjuk, mert az alternatívákat fogják akkor még nagyobb mértékben használni. Tehát erről is érdemes lesz vitát eh, folytatni, hogy hogyan oldhatjuk meg ezt a problémát mert minden problémára kell, hogy legyen megoldás, de hogyan lehetünk abban biztosak, hogyha neonikotinoidokat már nem engedélyezmük, akkor megfelelő olyan megoldást találunk, ami nem fogja még jobban károsítani a környezetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Reed asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Én Denanon asszony nevében kérem ezt. Március 1-én a plenárison beterjesztettem egy módosítát a saját kezdeményezésű jelentéshez a méhészeti ágázat fenntartásával kapcsolatban. Ez a módosítót sajnos elutasították, ez foglalkozott a neoniktoidokra adott derogációk kérdésével, ami a méheket ezrével öli meg, mert az idegrendszerüket károsítja, illetve blokkolja. Ugyanakkor ez az anyag használható a üvegházaszakban, ez azt jelenti, hogy miközben a teljes népes, mi, mi, népességet kellene védeni. Ugyanakkor ez beszivároghat a földbe, illetve a vizekbe, és a biodiverzitást is veszélybe hozhatja. Ezért azt kérdezem, hogy a bizottság miért gondolta úgy, hogy nincs azonosítható veszély abban az esetben, hogyha ezt az anyagot üvegházban használják. Miközben ez nem így van. Elnök, köszönöm szépen, más kívánna még hozzászólni? Ajúszó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a kérdés a neonikotinoidokkal kapcsolatban. Vannak, akik mellette vannak, vannak, akik ellenzik tulajdonképpen komoly tudományos tanulmányra lenne szükségünk, mert van a méhekkel való probléma. Egyébként a méhek nem csak a neonikotinokat szenvedik meg, hanem vannak más problémák is, amik kifejezetten a méheket érintik, az össz, és minden elemet figyelembe kell venni. Amikor a széndiokszid kibocsátás problémájával akartunk szembenézni, akkor eldöntöttük, hogy maximálisan csökkentjük a dízel felhasználást, aztán ennek nagy negatív hatásai lettek. El kell kerülni, hogy ebben az esetben is ez legyen, és aztán a megoldásból még több problémánk legyen. Bojlasszony. Köszönöm szépen. Én nem akarom megismételni, ami már elhangzott, de Pocsúrnak a az észrevételéhez, hogy a derogációs kiskapukat be kellene zárni a bizottságnak. Nagyon sok tagállamban láttunk ilyen kiskapukat. A neonikotinokat nem engedjük bizonyos termékekre, illetve melegházakban emlékik, és milyen egyéb módszereket, intézkedéseket lehet hozni, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy ez adott esetben a melegházon belül, üvegházon belül maradjon, és ne fertőzze el a vizeket vagy a földet. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy neonikotinoknak más élőszervezetekre milyen hatásuk van, és a 2013-as megszüntetése javaslatokat kéne követni. Kádemán asszony. Köszönöm szépen, a kérdésem hasonló irányba mutat. Örülök, hogy arra jutottak, hogy a különböző tanulmányok és vizsgálatok alapján, hogy a neonikotinoidokat be kell tiltani. Ugyanakkor azzal a korlátozással, ami az üvegházakra gondolkozik. A kérdésem az az, hogy a jövőben itt is akarnak-e további nyomonkövetést alkalmazni, hogy azt lássák -e, hogy a üvegházakban a neonikotinoidok alkalmazása terhet jelent -e. Nem szabad, hogy egy fajta zöld utat adjunk ennek a szernek itt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor Berend úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt, és köszönöm az általános támogatást is a javaslatunkhoz és hát a következő lépéseinkhez. Engedjék meg, hogy foglalkozzak a kérdésekkel abban a sorrendben, hogy elhangzottak. Florence úr és Stars úr is megkérdezte az, a tagállamok álláspontját. Természetesen nem beszélhetek most itt az egyes tagállamok álláspontjáról, de amikor a legutóbbi tanácskozást folytattuk erről márciusban, akkor csak néhány tagállam volt, amely egyértelműen támogatta a bizottsági javaslatot, néhányan ellenezték, és a legtöbbjüknek még nem volt végső álláspontja. A fő kérdés az az volt, ahogy Florence úr is felvetett, a cukorrépa termelés kérdése volt, és a ö, cukoripar, illetve cukorépa termékről is valóban voltak olyan ö, kedves vagy baráti, de nagyon határozott megkeresések és fellépések, ezért mondtam, hogy baráti, de nagyon határozott volt, ezért a bizottság világosá tette, hogy derogációt nem tervez a cukorépa termelésre megfogalmazni. Az is igaz, hogy az EFSA nem azonosított be közvetlen veszélyt a neonikotinok esetében a cukorépa termék termelés esetében, de az felvetődik, hogy a ha beszivárog a földbe, akkor ez a következő terményekre is kiterjedhet, mert a földből is felszívhatják a neonikotinokat, és akkor lehet, hogy a méheknek vagy egyéb beporzó szervezeteknek is káros lehet. Tehát bizottság nem tervezi a további felhasználást a cukorrépa esetében sem. Felvetődött a sürgősségi elemzés és egyebek. Ez egy olyan probléma, amivel tisztában van a bizottság is, és több alkalommal emlékeztettük a tagállamokat arra, amelyek a derogációkat adják, de nagyon bőkezően az egész országra, több növényi kultúrára. Ez az, úgy tűnik, hogy ez inkompatibilis a rendeletnek a megfogalmazásával és a sürgősségi derogáció kereteit túlépi. Az EFSA múlt évben meg felkérést kapott, hogy értékeljék azt, hogy a 2017-ben megadott sürgősségi derogációk azoknál, akik ezt rendszeresen teszik, valóban indokolt volt-e. A jelentés az EFSA-tól májusra várjuk, és aztán a bizottság majd meg tudja hozni a döntését, amivel megakadályozható, hogy a tagállamok ilyen ö, ö, engedélyeket újra ismételten kiadjanak. Stars úr kérdésére mondanám még, hogy a felelősség az ilyen engedélyeknek a kiadása az tagállami hatáskör, tehát a bizottságnak nincsen olyan szerepe, hogy ezt jóvá hagyja vagy engedélyezze, kizárólagosan a tagállamok hatásköre. Mi mindössze annyit tudunk tenni, hogy megvizsgáljuk, hogy a feltételek valóban fennálltak-e ahhoz, és azt megakadályozhatjuk a jövőben, ne adjanak ilyet, de mi nem adunk ilyen engedélyeket, derogációkat. Több kérdést is tettek fel, a folyamatos használatával az üvegházakban. Itt csak az EFSA konklúzióira támaszkodhatunk, és az EFSA-nak a következtetései a jelentésben azt mondják, hogy ez biztonságosan használható az üvegházakban, de az üvegház a nagyon az állandó jellegű üvegház, Eh, mond a rendelet, ez azt jelenti, hogy olyan terület, ahol a rendszer olyan, hogy nincs eh, semmilyen eh, kölcsönhatás a kültérrel, és a szennyvizet pedig kezelni kell, mielőtt azt visszajutatják a természetbe. Ez per természetesen nem egy biankó csekk arra, hogy ezt korlátlanul és örökre használhassák, az üvegházakban. Az üvegházakban való felhasználást is ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e nem kívánatos hatások a környezetre, és hogyha probléma van, akkor az engedélyeket természetesen vissza kell vonni. További kérdés az egyéb neonikotinoidokkal kapcsolatban. Szeretném el tájékoztatni önöket, hogy meg is a cetameprit nevű neonikotiódnak az engedélyét meghosszabbítottuk. Az EFSA erről azt mondta, hogy alacsony a kockázat ezen anyag esetében, és a másik, az pedig felülvizsgálati szakaszban van, a, és a de, döntés az a nem túl távoli jövőben lesz majd. Hátema képviselő kérdésem nem csak a méheket vizsgáljuk, hanem minden egyéb nem cél élő, élő szervezetet is vizsgáljuk, például a hatás a földben, illetve a földben élő élő szervezetekre. Erre van egy külön dokumentum, egy útmutató, hogy hogyan kell a kockázatvizsgálatot a talaj esetében elvégezni. Hatema úr kérdezte azt is, hogy Foglalkozunk-e a jobb növényvédőszereknek a létével vagy nem létével. A szociális-gazdasági következményekkel nem számolt, ez a, tehát a bizottság nem e-, ilyen alapon vizsgálja, hanem csak a valódi kockázat alapján. 2013-ban, miután a korlátozást bevezették, a bizottság kutatóközpontja végzett egy tanulmányt annak megvizsgálására, hogy milyen egészségügyi kérdések lehetnek, illetve milyen stratégiákat alkalmaztak a gazdálkodók azon kultúrák esetében, ahol már nem használható ez az anyag. A gazdálkodók próbáltak alternatívákat, ugye más engedélyezett növényvédőszerekkel való kezelés, vagy különböző stratégiákat. Tehát a gazdálkodóknak sikerült találniuk alternatív megoldásokat, és úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges lesz a mostani javaslatunk esetében is. És ha igaz, illetve, bocsánat, még egy elem, ami a monitoringhoz kapcsolódik, a parlament jóvá hagyott egy kísérleti projektet, hogy vizsgáljuk a növényvédőszerek jelenlétét a környezetben, többek között a méheknél. A bizottság ezt a javaslatot elfogadta, és a projekt végrehajtására a feladatkírást már kiadtuk. A bizottság dolgozik a különböző beporzást végző élőszervezeteknek a vizsgálatával is, mert hát ez fontos lenne. De hát nyilvánvalóan vannak egyéb olyan anyagok is, amik befolyásolják a méhek és egyéb ilyen élőlényeknek az egészségét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett a vitában. Nagyon érdekes eh, ez a vita. Következik a következő napi rendi pont. Megint csak a bizottsággal folytatunk eszmecserét. a REACH működéséről szól. Általános beszámolóról, illetve bizonyos elemek felülvizsgálatáról, illetve az erre vonatkozó fellépésre tett javaslatokról. A bizottság tehát egy refitet végzett el, bizonyos konklúziókra jutott, és ma az a feladatunk, hogy megbeszéljük ezt a témát Szadovaszkasz úrral, a zöld növekedés és a körkörös gazdaság témájában illetékes igazgatóval, az a Környezetvédelmi Főigazgatóságról, az Európai Bizottságtól. Asszony, köszönöm szépen a szót. Megtiszteltetés számomra az, hogy elkísért engem Károly Patinelli kollégám a DJ Grow részéről, és szerintem ez már mutatja, hogy közös erőfeszítés volt ez, két szolgálat vett ebben részt, és pontosan ezért volt annyira különleges ez a felülvizsgálat, de másokból is különleges volt ez. Elvégeztük a refit értékelést, egy nagyon fontos és különleges jogszabály esetében, amely globális standardot hozott létre. Ez a legmesszebb menőbb jogszabály, amit az Európai Unió létrehozott. És ez már mutatja azt is, hogy és ez alátámasztja azt a rendszert, amit továbbra építünk. 2006-ban óriási lépés volt ez, az Európai Unió vegyi öm, anyag öm, szabályozásában. Ezáltal tettük lehetővé azt, hogy a vegyi anyagok az egész ellátólácon keresztül biztonságosak, legyenek, és a hatóságok jobban fel tudták mérni ezeket a vegyi anyagokat. 2010-ben értékeltük először ezt, de akkoriban néhány eh, REACH rendeletbéli fejezet még nem működött, tehát ezt csak az első eh, részt tudtuk eh, megvizsgálni. Az elmúlt hónapban, március 15-én átfogadtuk a REACH felvizsgálatnak második jelentését, bemutattuk a legnagyobb kihívásokat, azt, hogy az elmúlt tíz évben milyen kihívások voltak. Most tudjuk, hogy a legtöbb RICS, eh, illetve minden RICS folyamat most már működőképes. Ez eh, a refit eh, része volt. Megvizsgáltuk azokat a dolgokat, hogy amelyeket általában megvizsgálunk, amikor ezt a vizsgálatot elvégezzük, 2010-es RÉCS felvizsgálatra építettünk, de új területet is megvizsgáltunk. Bizeték alapú megközelítést vizsgáltuk meg, konzultáltunk a szerepállókkal. Nagyon sok tanulmányt végeztünk el, nagyon méreható volt tehát a felülvizsgálat. Azt láthattuk, hogy a Rics nagymértékben növelte a környezet és az emberi egészség védelmét, alternatívákat jelentett az állatok tesztelésével szemben, és lehetővé tette a vagyonok szabad mozgását az Európai Unióban. A felülvizsgálat 16 konkrét fellépést javasol, a további javítás esetében sürgető lépéseket is felvázoltunk az adatokkal kapcsolatban, az eljárások ezüstését, az Európai Unió és nem EU-s cégek közötti eselő egységek javítása. Nagyon fontos az import esetében a REACH és más jogszabályok közötti eh, konzisztencia. Két biztos, a környezeti biztos, illetve az ipari biztos is bemutatták az adott tanácsüléseken a REACH felvizsgálatát ezt majd tovább megmutatják még a munkacsoportokban, a tanácsban. Általában üdvözölték a tagállamok ezt a felvizsgálatot és az általános következtetéseket is. Be kell valljuk azt is, hogy további javításra is szükség van. Egy vitát fogunk indítani a többi intézményekkel, az ügynökséggel, az érintettekkel, hogy további intézkedéseket fogalmazzunk meg, amiket már javasoltunk, ezeket végre is hajtsuk, együttműködjünk a tagállamokkal, a vegyi illetve az intézményekkel. Egy nyilvános konzultáció is lesz eh, június 11-én, és itt begyűjtjük az elképzeléseket, hogy hogyan lehetne a eh, plusz intézkedéseket végrehajtani. Üdvözöljük ezt a mai eszmecserét is, kíváncsi vagyunk az Európai Parlament véleményére, és arra kérjük Önöket, hogy vegyenek részt a konferenciákon és a konzultációnkon is. Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére most, és szívesen megválaszoljuk kollégámmal együtt a felmerülő kérdéseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a szót. Most pedig megadom a szót a kedves kollégáknak, először is Poche úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen ezt a vitát. Annak ellenére, hogy a legagályosabb vegyelmeket helyettesíteni kell, a mindenfajta vegyi anyag, amely aggodalmat okot, ezeket jóvá hagyták továbbra is, Ahelyett, hogy a helyettesítő anyagokat alkalmaznák, a bizottság azt helyezte elő térbe, hogy egyszerűsítsék és alkalmazzák a jóvágyási eljárást, tehát így sokkal könnyebb bizonyos vegyi anyagokat előállítani, csökkentvén a költségeket. Tud, jó tudni azt, hogy már így is megfeleződtek az, az engedélyeztetés költségei 2006 óta, és igazából ez ösztönzést ad arra, hogy aggasztó anyagokat alkalmazzanak, ahelyett, hogy inkább ezeket valami mással helyettestenék. Anélkül, hogy bármilyen fajta kérelmet visszautasítanak még akkor, hogyha vannak alternatívák, ezek akadályozzák a RICS fő engedélyezési folyamatának lényegét, és így nem lehet a um, különböző aggodalomra okotadó vegyanyagokat nem lehet ezeket kivizetni. Mit kíván tenni az Európai Bizottság azért, hogy a rics megvédje a közegészséget, a környezetet és az innovatív vegyi ipar támogassa az Európai Unióban azáltal, hogy kivezetik a legveszélyesebb vegyi anyagokat. Köszönöm szépen, Hauken asszony! Köszönöm szépen a szót. Szeretném elmondani azt, hogy egy kicsit az a benyomásom, hogy Pot úr egy kicsit elvette előlem a szót. A Rich igazából egyszerűbbé tette a vállalatok életét, ahhoz vezetett, hogy kevésbé érdeklődnek az iránt, hogy alternatív szereket találjanak a vegyanyagokkal szemben. Hogyha ezt globálisan szemléljük, akkor eh, igazából a veszélyes kémiai anyagok szabadon mozoghatnak, anélkül, hogy alternatívát keresnénk ezekre, és igazából eh, sokkal olcsóban eh, tehetik meg ezt a cégek. Na, de hát pontosan ezt mondta az előttem szóló is. Van még egy másik kérdésem is, amely kötődik persze mindehez. Hogyan lehet Európában elérni azt, hogy sokkal fenntarthatóbbak legyünk? 2020-ig el kell érni ezt, a, ezt pedig a ricset is nagyon nehéz végrehajtani. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez. Ezt nem lehet megtenni akkor, hogyha nincsen egyértelmű politikai fellépés és erőfeszítés arra, hogy ezt végrehajtsuk. Van-e a bizottságnak javaslata arra, hogy eh, hogyan lehet mindezt elérni, hiszen a jobb jogalkotási program igazából rosszabb eredményeket hozott, nincs most már szabályozás, szabadon mozoghatnak a veszélyes vegyi anyagok, és ezt nem akarhatjuk. Olyan sokáig foglalkoztunk a ricsel, nem lehet, hogy ez a vége. Köszönöm szépen. Ajúzó asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönöm a bizottságnak a javaslatáért. Úgy gondolom, hogy a REACH egy jó rendelet volt ahhoz, hogy mindenfajta vegyi anyagot meg lehessen vizsgálni és engedélyeztetni lehessen tudományos jelentések, tanulmányok alapján. Azt szeretném kérni, hogy bizonyos eseteket vegyenek figyelembe, amelyek nagyon különlegesek. Itt például gondolok a különböző fűszerek előállítóira. Én jól ismerem ezt az iparágat. A RICS, előállítá, RICS végrehajtása azt a célt szolgálja, hogy megvédjük a környezetet és az egészséget, és mindig tudományos bizonyítékkal kell élni, hogy minden hatása ezen vegyi anyagoknak ellenőrizve van. Ugyanakkor nagyon Nehéz a különböző hatóanyagok teljes mértében felmérni, például a levendula esetében is, vagy akár az illóolajak esetében is. A, legkis, a kisebb vállalatok nem tudják ezek árát megfizetni. A koncernek viszont ezt megengedik maguknak, hogy a magasabb költségekkel éljenek. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság kivételeket fog-e itt engedélyezni, vagy egy kicsit enyhíti a normákat ezen ágazat esetében. a úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos bizottság. Lenne egy kérdésem a ricsek kapcsolatban a PBT anyagokra koncentrálnak főként. Ezek eh, bioakkumulatív és mérgező anyagok, ezek a PBT anyagok. Például az ivóvíz előállítása során más anyag is gondot jelent, ezek perszisztens mobil anyagok, és ezek mérgezőek is, és ezeket eh, ezen cégek számára nagyon nehéz megszabadulni ezeket az anyagoktól, és ez egy olyan dolog, amiről szeretném az Európai kérdezni, van-e koncentrálás ezen anyagokra is a részükről? Foglalkoznak-e ezekkel az anyagokkal is? -e? Még valaki? Kárnbach asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit elvonták a figyelmemet. Nem eh, tudom, hogy beszéltek-e már, beszélt ön már a bevezetőjében erről, de ha jól tudom, nincsen fellépés a bizottság részéről azért, hogy javítsák az információk eh, átadását a regisztráció során. Ez akadály abban, hogy a ricset megfelelően végrehajtsák. A bizottság ez idáig nem tudott megfelelő fellépést tenni, és igazából egyfajta eh, lágy megközelítést alkalmazott a nem eh, együttműködő cégekkel kapcsolatban, csak leveleket küldtek nekik. 50% eh, volt a nem megfelelő megfelelés, nem tesznek semmit annak érdekében, hogy megadják a cégek a szükséges információkat ahhoz, hogy fel lehessen menni ezeket a vegyanyagokat. Enélkül továbbra is tagállamokon van a bizetás terhe, hogy ki igazítsák, ki egészítsék ezeket az adatokat. Tehát szeretnénk, hogyha az lenne, hogyha nincs adat, akkor nincsen piac sem. Szeretnék, hogyha ezt az elvet alkalmazná a bizottság. If no, Bárki más kívánna hozzászólni, hogyha nem, akkor Zodászkasz úrnak visszaadom most a szót. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Carlo Petinellivel eh, közösen fogunk válaszolni a kérdésekre. Ami a kiváltást, helyettesítést illeti, erre vonatkozott az első kérdés. Eh, nem tudok egyetérteni sajnos, mert egészen bizonyosan tudjuk, és eh, elvégeztünk egy felmérést, hogy amikor a jelölt listára felkerül egy anyag, nem az engedélyezett anyagok listájára, hanem a jelölt listára, akkor már megkezdik a cégek, a vállalatok a helyettesítés, a kiváltás felkutatását, lehetőségének megvizsgálását, ezt mi bizonyosan tudjuk, hogyha egy anyag felkerül valamelyik listára, akkor azonnal jelezzük a cégeknek, hogyha bármilyen probléma van vele. Tehát a helyettesítés, a kiváltás megtörténik, mivel van a gond. Nos, azzal van a gond, hogyha a REACH tilt egy anyagot, akkor az ki lehet váltani egy másik anyaggal, ami nem áll még tiltás alatt, viszont szintén nem jó a környezetnek vagy az egészségnek. Tehát ezzel az aspektussal kell foglalkoznunk egy új megközelítésben. Ha hasonló anyagokat egy csoportban fogjuk kezelni. Auken asszonynal egyetértek, a Rich általános kudarcát illetően. Ugye már a kezetekkor is mondtuk, hogy ez egy nagyon széles körű szabályozás, 17 ezer anyagot regisztráltak eddig. Ez a legnagyobb, legáthat, legátfogóbb vegyi anyag regisztráció a világon sehol a világon nincs ilyen komoly stratégiai adatbázis. Azt nem mondhatnám, hogy ez kudarc. Az igaz, hogy vannak kihívások, ebben egyet kell, hogy értsek Hauken asszonynal, igen, a regisztrációs eljárások nem mindig voltak színvonalasak, a beadott anyagok nem mindig voltak megfelelő minőségűek, mint a dossziék. Az ügynökségek manuálisan is ellenőrzik a regisztrációs íratanyagot, és amikor nincs megfelelés, akkor az adott céget felszólítják, hogy további információval szolgáljon. Úgy gondolom, hogy nagyon együttműködőek vagyunk a cégekkel. Új ösztönzőkön is el kell gondolkodnunk azonban. A cégeket bíztatni kell, hogy amikor egy regisztrált anyagot másra használnak, új tudományos ismeretek merülnek fel vele kapcsolatban, akkor a regisztrációs dossziét aktualizálni kell, erre ösztönöznünk kell a vállalatokat, gondoskodni kell arról, hogy aktualizálják a dossziékat, aztán az értékelés is nagyon fontos, és ugye drága is, és időigényes is, tesztelésre van szükség, időnként sajnos állatokon is, amikor a regisztrációs dosszékról azt mondja, hogy azok nem teljesek, nem komplettek. Nos, a fellépéseink közül az egyes számú fellépés, a prioritás számunkra az, hogy komplettebb dossziékat kérjünk be a jövőben. Tehát változni fog a helyzet. Ami az ivóvízbe kerülő anyagokat illeti Nos, a REACH minden anyagra vonatkozik, attól függetlenül, hogy a környezet melyik részében található az fel, az anyagok problémás tulajdonságaival foglalkozunk. Úgy gondoljuk, hogy egy hasznos kiegészítés lehet az ivóvízzel kapcsolatban tett új kezdeményezés, ami pontosan arra irányul, hogy a problémás anyagokat kiszűrjék, feltárják. A REACH és ez az új kezdeményezés szinergiában kell, hogy működjön. Most Károl Petinérének adom át a szót, hogy a további kérdésekre válaszoljon. Igen, köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni a Gesutis által a Auken asszonynak adott választ. A REACH felülvizsgálat eredménye egyértelmű. A REACH az emberi egészséget és a környezetet jelentősen javította, és az állatkísérletek alternatíváit előmozdította. A REACH tapasztalatai nem rosszak, természetesen tovább lehet javítani őket. Már 16 olyan területet tártunk fel, ahol a REACH végrehajtását javítani kell nem szabad elfeledkezni róla, hogy a REACH alkalmazásának a harmadik szakasza csak most kezdődik, 2018-ban a kisebb mennyiségben gyártott anyagokról van itt szó. A REACH végrehajtásáról nem mondhatjuk azt, hogy az pocsék volt. 2018 ban egy harmadik szakaszba lépünk, és ez lehetőséget ad nekem arra, hogy Ajúzó asszony kérdésére is válaszoljak. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy egy rendeletnek az alkalmazása mindig költséges a KKV-kat segítenünk kell emiatt, nem mentességet kell nekik adni, ez az alapelvünk az gyártók esetében többször elmondtuk, hogy egyszerűen azért nem adhatunk nekik mentességet, mert a mezőgazdaságban dolgoznak. Az élőolajak is időnként aggodalmakat, veszélyeket vetnek fel. Mi támogatni szeretnénk a KKV-kat, ezért az ügynökség és a bizottság több fellépést is bevezetett, képzéseket tartott a kkv számára Franciaországban, úgy tudom, hogy pénzügyi támogatást is kapnak a kisvállalatok, és természetesen az lenne az dicséretes, hogyha minden tagállamban így lenne, de mentességet csak azért nem adhatunk, mert kis vállalat használja az anyagokat. Hogyha egy anyag veszélyes vagy aggályos, akkor az mindig aggályos, illetve veszélyes. Köszönöm szépen, köszönöm Szadauszkász és Petinelli uraknak, hogy válaszoltak a kérdésekre. És ezzel a napirendi témával zárul a munkánk. Nincs egyéb kérdés, a következő ülés pedig április 25-26-án lesz, addig is köszönöm szépen a részvételt.